nyelvet. Úgy tűnik, hogy bizonyos strukturális gondok megmaradtak. E És a pénzmosás elleni keretbe is illeszkednie kell mindennek. Azt gondolom, hogy az eddigiek jó alapot adnak arra, hogy megvizsgáljuk, mit kell majd tenni a jövőben. A pénzmosás elleni szabályokat a gyakorlatban a gazdasági szereplők alkalmazzák, és az, hogy ezt hogyan teszik, az létfontosságú a teljes rendszer jó működése szempontjából. Például a nemzeti bankfelügyeleteknek határozottan kell eljárniuk, és az egyes komolyabb pénzmosási botrányokat is ők derítették fel. Az európai szabályozási és pénzmosás elleni keretei is segíthetnének ebben. Azon is elgondolkodhatunk, hogy egy uniós testületnek adjunk át bizonyos pénzmosással kapcsolatos felügyeleti jogokat. Láttunk olyan eseteket is, ahol a felügyeleteknél nagyon kevés munkatárs dolgozott, és ez lehetetlené tette, hogy olyan gyakran végezzenek helyszíni ellenőrzéseket, mint ahogy arra szükség lett volna, vagy hogy nem tettek lépéseket, amikor valamire rábukkantak. A csoportos felügyelet szintén problémákba ütközött. A bankok felügyelete során, vagy azoknak, vagy a vezetőknek a megfelelőségi ellenőrzése során szintén problémákba ütköztek. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem csak a banki ágazatra érvényes, hanem a pénzügyi ágazatban, illetve a pénzügyi ágazaton kívül máshol is előfordul. Ez egy másik olyan terület, amely fölött nem szabad elsiklani. Ami a pénzügyi hírszerző egységeket illeti, az értékelés megerősítette, hogy az ezek közötti együttműködést tovább kell javítani. Ide tartozik az is, hogy egy erősebb uniós szintű mechanizmust kell létrehozni, koordinálni és támogatni szükséges a nemzeti egységeket. A következő Európai Bizottság feladata lesz, hogy eldöntse a továbbiakat. De a szakpolitikai iránymutatások világosak ebben a tekintetben, meg kell erősítenünk a felügyeletet, és be kell zárnunk a kiskapukat. Végül pedig hadd adjak egy friss információt a harmadik országok listájáról. A bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy egy frissített listát adjon ki az irányelv ennek megfelelően. A tanács által adott delegált állásfoglalás, illetve a parlamenti márciusi állásfoglalás tekintetében mind a parlament, pedig, mind pedig a tanács véleményét figyelembe vesszük. A célunk az, hogy az intézmények között konszenzus alakuljon ki a folyamattal kapcsolatban, és el akarjuk kerülni azt, hogy az Európai Parlament vagy a tanács elutasítsa a listát. Szeretném még egyszer elismételni, hogy a bizottság továbbra is önállóan fogja értékelni a helyzetet. Azokat az országokat fogjuk a listára feltenni, amelyeket a pénzügyi munkacsoport megjelölt, de ezeknek a kritériumai még túl is fogunk menni, különösen a tulajdonosok átláthatóságával kapcsolatban. Ahol stratégiai hiányosságokat tapasztalunk, akkor is meg fogjuk jelölni őket a listán, hogyha a pénzügyi munkacsoport nem jelölte meg őket. Tovább finomítjuk a 2018. júniusi módszertant. Először is tisztáznunk kell a kapcsolatot az uniós lista és a nemzetközi lista között. Másodszor azt javasoljuk, hogy tovább részletezzük a más államok részvételét. a tagállamok előzetes elköteleződését szeretnénk elérni, és arra bátorítani őket, hogy egy éven belül fogadjanak el intézkedéseket, amelyek a hiányosságokat érdemben kezelik. És azonnal a listára vesszük azokat az országokat, ahol túl nagynak tűnik a kockázat. Reméljük, hogy ez az új megközelítés a jogalkotókat arra ösztönzi majd, hogy fogadják el közösen ezt a nagy kockázatú harmadik államokról szóló listát. A parlamentnek és a tanácsnak segítséget fogunk nyújtani a végrehajtásban is. Az októberi ECOFIN tanácson beszélni fogok a pénzügyminiszterekkel, és biztos vagyok abban, hogy továbbra is az lesz a közös célunk, hogy megvédjük az Európai Uniót a pénzmosástól, a harmadik országok által. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek folyamatos támogatását ezen a nagy kihívást jelentő, de szükséges területen, ami a polgáraink érdekét szolgálja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Jurova biztos asszony. Most a frakciók részéről hozzászólók következnek elsőként. Ferber úr, a néppárt soraiból két percben. Köszönöm szépen, biztos asszony képzek. Tisztelt kollégák, ha meghallgatjuk a biztos asszony szavait, akkor az a benyomásuk, hogy minden csodálatosan fest. Minden kézben tartunk, a tanács kötelezte magát, harcol napról napra, óráról órára pénzmosás ellen, az Európai Bizottság minden tagállamot megvizsgál, minden tökéletes. A valóság azonban az, hogy semmi sem csodálatos, ha elolvassuk a bizottság vizsgálati jelentéseit, két dolog nyilvános világosá válik. Egyrészt 28 tagállamban a 28 féle módon hajtják végre az irányelvet. Nincs egységes végrehajtás Európában. Másodszorban az is látszik, hogy még a nemzeti hatóságoknál sem működik az együttműködés az igazságügyi szervek és a pénzügyi felelősség között. Nem is szóval határ átnyúló esetekről, az aztán egyáltalán nem működik. Ha ezt a két problémát megnézem, akkor két megoldás adódik. Az első az, hogy ne legyen irányelv, hanem legyen rendelet. Ha egységes jogot akarunk Európában, akkor a rendeletek útján kell járni. Másodszorban pedig, ha nem működik ez együttműködés, és ugye ránk dühösek, hogy az, az Európai felügyelet, a felügyelet felügyeleként kell vizsgálódjon, ha jól működik, akkor nem a pénzmosás ellen harcolnak, hanem, hanem csak nyomtatványokat küldözgetnek egymásnak a hatóságok. Olyan struktúrára van szükség, amely képes beavatkozni a folyamatba. Az OLAF ott van a bizottságnál, az Európai Államügyész felléphet az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmében. El kell gondolkozzunk azon, biztos asszony, hogy ne kéne -e javaslatot beterjeszteni arról, hogy európai államügyész vagy hasonló struktúra állna fel, amely képes beavatkozni is akár büntetőjogi gyors reakcióval is, és nem a tagállamok kezében marad ez. Sürgősen lépnünk kell, a számokról hallottunk. Nem az a cél, hogy kibeszéljük magunkat, hanem meg kell oldani a problémát. A parlamenterek készen áll, ezért világos üzenet a mai vita során, meg a honlapi szavazás során. Kérem, hogy teljesítsék az ígéreteket. Kiitos, edustaja Ferber. Köszönjük szépen, Ferber képviselő. A következő hozzászól a szociális frakció nevében Régner asszony másodpercben. Köszönöm szépen. Ö, csatlakozni előttem szólóhoz, az Európai Unióban szigorú szabályok vannak a pénzmosás ellen, ám mit érnek a legszigorúbb szabályok is, hogyha nem tisztességesen hagyják végre azokat, és nincs szigorú hatóság, felügyelet, amely vizsgálná ezt. Nemzeti szinten ö, szervezik ezt meg, ennek véget kell vetni, be kell lássuk, hogy a probléma hosszú távon vizsgálva egy európai pénzmosás elleni hatósággal volna megjadható, addig pedig az, az európai pénzmosás elleni egység kell ezt átvegye. Minden évben nagyobb a botrány a pénzmosás körül, nem lehet addig várni, még a botrány szétrobban. A másik dolog az aranyvízumok kiadása egyes államok gazdagoknak ugyanúgy, mint egy autót, jachtot, házat, vehetnek maguknak állampolgárságot is, anélkül, hogy megvizsgálnák, honnan jön a pénz. Ez botrányos. Jól tudjuk, tudni lég, hogy a pénzmosás kézekézben jár a korrupcióval, az adócsalással, a bűncselekmények elkövetésével. Keményen kell fellépni a probléma ellen, és ezért az Európai Bizottság az aranyvizumok ügyével is kell, hogy foglalkozzon, és gyakorlati javaslatokat betereszteni, hogyan tudjuk a jövőben megoldani ezt a problémát. Kiitokset edustaja Regnerille. Köszönöm szépen, Regner asszony. Most pedig Renew frakciótól meg fogjuk hallgatni Louis Garigano kollégát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos asszony, tisztelt miniszter úr, azt gondolom, hogy őszintének kell lennünk, azért vagyunk itt, mert a pénzmosás elérő rendszer nem megfelelő, egyszerűen nem működőképes. Beszélünk arról, hogy nincs elég forrásunk, volt egy meghallgatásunk, biztossal beszéltünk arról, hogy a jogszabályokat nem tudják végrehajtani, eltérés vannak az országban, nincs elég ember, szakértő, nem működőképes a rendszer. Ebben mi is egyetértünk, és a polgárok aggódnak. A pénzmosás elleni harc, az összes bűncselekmény elleni harcban fontos, az emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem, terrorizmus, hiszen a pénzmosás ezeknek a bűncselekményeknek, ezeket a bűnözőket segíti. Miért nem működik a rendszer? Nos, a tagállamok a a tagállamok, hogy ha a tagállamoknak tőkére van szüksége, akkor mindent megtesznek azért, hogy erre ösztönzőik legyenek, és néha bizony félrenéznek. A gond az, hogy a rendszer, ez a láncolat ugyanolyan olyan erős, mint amennyire a leggyengébb láncszem, tehát hogyha egy tagállam nem működik, rend, tagállam nem működik rendesen, akkor sehol nem működik rendesen. A Dán botrányról hallottunk, nem csak arról van szó, hogy nem léptek fel, nem csak, azért, nem csak a, arról van szó, hogy a Dánonk és az észtek között nem volt megfelelő a, az együttműködés, hanem arról is szó van, hogy az európai jogszabály erre nem volt megfelelő. Én úgy gondolom, hogy össze kell fognunk, együtt kell működnünk először is itt a parlamentem, hogy az állásfoglalás megszülessen, de a tanácsnak és a bizottságnak is van munkája. Ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor az ügynökség megkapja a szükséges finanszírozást, lesznek forrásaink, hogy ezeket alkalmazni lehessen, meg lesznek a jogszabályok is, egyformán kell ezeket alkalmazni az összes európai tagállamban, és akkor végre létrejöhet egy működőképes európai rendszer. Köszönöm szépen, Garigánó kolléga, mondja az elnök. Most pedig a zöld frakció nevében Sven Gigolt következik másfél perc. Elnök asszony, kedves kollégák! Európában van egy biztonsági kockázat, amelyeket a kormányok notóriusan elhanyagolnak. Ez a pénzmosás. Milliárdos tételben mossák a pénzt évről évre, a legszörnyebben szerzett bűncselekményekkel szerzett pénzeket mossák tisztára milliárd számra a bűnezők, és aztán újra visszatér, bevögtetjék a bűnszervezetekbe, a terrorizmusba, sokszor azonban házakat vesznek, ingatlan központokban pedig felhatják az árakat egyes városokban. Erről beszélni kell, és azt is látni, hogy megvannak tulajdonképpen a jog, jog, jogi eszközeink, Európa kínál jogi eszközöket a tagállamoknak, hogy fellépjenek ez ellen, ám mégis az látható, hogy a tagállamok abszolút kudarcot vallanak a pénzmosás elleni fel, fellépéssel. A tíz legnagyobb pénzmosás botrány, amelyet az Európai Bizottság feldolgozott, mutatja világosan, hogy kudarcba fulladt a fellépés a tagállamok részéről. Nem csak Ciprus, Málta, a híres adó oázisok, hanem a Németországban a legnagyobb tagállamban is előfordul. 100 milliárd eurót mostnak tisztára Németországban például. És a pénzügyi hírszerző szervek szerint 20 ezer pénzmosási ö, gyanút nem sikerült feldolgozni. A hatóság nem működik, bár a harmadik pénzmosás irányelv volt, amely már tíz éve be, kéne, be kellett volna vezetni, és amely tartalmaz eszközöket, hogy európai szinten szervezzük ezt meg. Hónapok óta vitázom az Európai Bizottság szolgálataival, hogy végre indítható -e egy szerződésszegési eljárás, hiszen ilyen eljárásban nem csak Németországgal szemben, hanem egy sor tagállammal szemben volna indítható, amelyek egyszerűen nem tartják be nem csak a jogszabályt nem, hanem a jogszabálytervezetet valóságra kéne fordítsák, nem teszik. Ezért hívom fel az Európai Bizottságot, hogy kezdjenek új fejezetet. Ne a, a törvény betűit kövessék, hanem a szellemét, hogy a pénzbosas elleni jogszabály megvalósuljon, és indítsák el a szerződésszegési eljárásokat akkor, hogyha nem kerül végrehajtásra az a jogszabály. És, és akkor végső soron európai intézménnyel kell közösen megoldjuk ezt. Több hozzászóló beszélt erről. Olyan eszközről van szó, amely Európa szerte tud működni, beavatkozni, és a tanács nagyon sokat tehetne annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és működjön a rendszer, és az intézmény gondoskodjon arról, hogy ne folyjon tovább a pénzmosás. Igor. Ja, Köszönöm szépen, Gigold úr. A következő hozzászólónk Beck úr, az IT frakció. Sehr Frau Präsident! Tisztelt elnök asszony! Az ötödik pénzmosás elleni irányelv révén az EU kötelezi a tagállamokat arra, hogy sok területen személyes adatokat adjanak át az Európai Bankfelügyeletnek. Olyan döntések ezek, amelyek a befektetők és megtakarítók nem is bírnak nem, a saját jogaikkal nem élhetnek. Átvilágítják a, az állampolgárokat, miközben a civil szervezetek, az NGO-k, mint a kimaradnának a pénzmosás elleni harcból. Az elmúlt évben egy máltai NGO biztos, Kenneth Wayne professzor szólt arról, hogy az NGO bizony sok gyanúba kerülnek, pénzmosás tevékenységgel kapcsolatban, és a terrorista egy, ö, szervezetek finanszírozása esetében is gyakran szerepelnek. Wayne professzor azt javasolta, hogy az EU pénzmosási irányelvét terjesszék ki a civil szervezetekre, az NGO-kra is. Aztán súlyos politikai nyomás miatt vissza kellett lépjen. A Moneyball, amely az Európai a Tanács pénzmosás elleni hatósága, is mutat, be, tartam, talált olyan ö, bizonyítékokat, mi szerint NGO-k pénzmosásban kerültek felszól, ö, felhasználásra. A szakbizottságban ezért feltettem a kérdést, hogy az Európai bizottság miért hagyja figyelmen kívül az NGO-kat. Rövid választ kaptam, azért, mert az Európai Bizottság nem akarja, hogy az NGO-k bűnszervezeteknek tekintsék ezeket. Mi meg azt követeljük, hogy az NGO-kat ne hagyják ki a törvény hatája alól. Köszönjük, Beck úr. Most a GUE nevében Morel úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Valóban egy bonyolult technikai jellegűnek tűnő téma ez, de én azt gondolom, hogy az Európai Unió hitelessége ezen múlik. Nagyon sokat beszéltünk már a pénzmosásról szóló jogszabály szövegéről, és azt hiszem azért éreztünk ezzel kapcsolatban nagyon erőteljesen, mert számos botrány történt már, ezek között a Panama Papers is. Itt a, az adócsalás, a drogkereskedelem, az embercsempészet szintén felmerült, és nagyon nagy összegekről is van szó. Tehát miről szól az a szöveg, amiről már beszélünk? Ez a bizottság értékelése, mert jelenleg vannak még olyan hiányosságok, amelyek elfogadhatatlanok. Először is például az irányelv átültetése nem történt meg valójában a legtöbb tagállamban. Itt még kötelezettségszegési eljárást is kellett indítani. Az európai bankhatóságok döntéseinek szintén el kellene érniük valamiféle határértéket és nekünk parlamenti képviselőknek is vissza kellene utasítanunk annak a 23 országnak a listáját, ahol hiányosak a pénzmosással és terrorizmus finanszírozással kapcsolatos intézkedések. Ugy, ugyanis itt olyan országok vannak, mint Panama, Szaudarábia vagy a Virgin-szigetek. itt az ideje, hogy átérjünk a szabályozásra, mert eh, itt eh, valójában eh, túlságosan erőtlenek vagyunk, és ez aggasztó számunkra, de az európai polgárok számára is. Kiitokset, edustaja Morel. Ja sitten sito... Köszönjük, Morel úr. Most pedig a független képviselők nevében Ferrara asszonyt fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A bűncselekményekből származó pénzek átszűrése a legális gazdaságban. Nagyon súlyos dolog, ez megzavarja a versenyképességet, a versenyt megzavarja a gazdaság menetét. Úgy gondolom, hogy arról is beszélnünk kell, hogy innen szerzik a terroristák és egyéb bűnözők is a finanszírozást. A Cinque Stelle mozgalom úgy gondolja, hogy prioritást élvez ennek a kérdésnek a megoldása, erről, erről mindenképpen, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és létezik ugye egy irányelv a pénzmosás elleni harcra vonatkozóan. Például nem lehet, nem lehet ilyen megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy az ilyen, hogy ilyen módon azok a személyek, akik ebben, ilyen bűncselekményeket elvégezt, ilyen bűncselekményekben bűnösek, bármilyen közfunkciót elvégezt, e, elláthassanak. Nos, úgy gondolom, hogy az lenne jó, hogyha Európában jobban együttműködnének a rendőrségek, jobb lenne az adatcsere, illetve magasabb közös normáink lennének. Ugyanakkor garantálni kell azt is, hogy nem lehetnek büntetlenek azok, akik ilyen bűncselekményen fogtak. Folytonos frissítésre van szüksége az európai rendszernek. Gyorsan, egyformán és koordinált módon kell az összes tagállamban egyszerre föllépni. Köszönöm. Köszönöm szépen Ferrara képviselő. Most pedig a következő hozzászólunk. David Kazak Köszönöm. A pénzmosás bűncselekménye, következménye, több példánk is van erre. Csalók, politikusok, bűnözők sokat tesznek azért, hogy az illegálisan szerzett pénzt eldugják, elrejtsék. Nem könnyű mindezt felgöngyöríteni. Itt komplex struktúrákat hoznak létre különböző országokban, és sokszor nagyon sok pénzügyi intézmény is részese, vagyis szerepel ebben a, ebben a jelenségben. Hogyha a bűncselekményeket, ezeket a pénzmosásra vonatkozó bűncselekményeket eh, a hatóságok nem, nem göngyölítik fel, akkor bizony jönnek a közérdekű bejelentők, az újságúrok. Daphne Caruana Galíciára és Ján Kucsákra mindenki emlékszik, Jövő hónapban lesz a második évfordulója annak, hogy Daphne Caruana Galiciát meggyilkolták. Én úgy gondolom, hogyha az intézmények ügyesebben harcolnának a pénzmosás ellen, akkor Daphne még élhetne. Változ változtatni kell. Elfogadhatatlan, hogy a becsületes, a jogszabályokat betartó üzletembereket büntessék meg, a korruptokat viszont, a korrupt személyek viszont bármit elkövethetnek az európai polgárok kárára. Köszönöm szépen. Kínicsi asszony, következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony. A pénzmosás elleni harc prioritás kell, hogy legyen a határokon átnyúló bűncselekmények egyik legsúlyosabb, folyt, legsúlyosabb módja ez. Nagyon veszélyes is, és úgy gondolom, hogy a különböző pénz- és bankintézményetekbe vetett hite az európaiaknak is csökken, hogyha ezzel nem tudjuk felvenni a harcot. Egyértelmű, hogy, erre, hogy egy, egy hogy egy sokkal hatékonyabb rendszerre van szükség, hogy me- meg tudjuk előzni ezt a bűncselekményt, illetve hogyha tetten érjük, akkor le tudjuk rá csapni. Fontos az informatikai, egy olyan eh, információs rendszer is, amelyhez mindenkihez eh, elér a rendőri bírói és banki hatóságoknak is hozzá kell ehhez férni, és nagyon fontos, hogy az összes eh, érintett fél gyorsan be tudjon a rendszerbe jutni. Tudjuk, hogy vannak irányelvek, amelyek a pénzmosás elleni harcról szólnak, amelyek az adatcseréről, információcseréről szólnak. A legfontosabb irányelv amely harmonizálja a pénzmosás bűnügyi definícióját, illetve a bankhatóság anti, pénzmosás elleni harcára vonatkozó szerepét is egy irányelv rögzíti. Nagyon fontos, hogy sokkal hatékonyabban sok, használjuk ki ezeket az irányelveket, illetve a banki, az európai és az Európai Uniós és a tagállami banki hatóságok együttműködését kéne még javítani. Köszönöm. Kiitos edustaja Kinicsi. Sitten edustaja Ramona Strugariu. Köszönöm, Köszönöm Kinicsi asszony, és Strugariu asszony másodpercben a következő. Köszönöm. Románul fogok beszélni. A körülbelül 188 milliárd euró az a tétel, ami a teljes GDP-nek kb. 1%-a, amely pénzmosás gyanújába keveredik, illetve fennáll kapcsolatban a gyanú. A pénzmosás hatalmas méreteket öltött, és egyes tagállamok mindeközben igen kreatívan hajtják végre az irányelvet, 2017-es datálás irányelvet, nagyon sajátságos képet mutat ez, Például van példa arra, hogy egy korábbi miniszter, Továda miniszter, a mi esetünkben ki nem hajtotta végre a jogszabály egyes részét egyáltalán. Hazám példáját mutat, bemutatva. 28 tagában, 28 tagában 28 féleképpen hajtják végre az irányvet, és sok tagában nem is hajtják végre, vagy nem teljes mértékben. A válasz mindre nagyon egyszerű. Rendeletre van szükség, nem. Ha az irányelv nem működik, akkor be kell vezetni a rendeletet. Nincs idő, fesztegetni vadó idő. E területen olyan rendeletre van szükség, amely révén a legnagyobb bűnelkövetők ellen fel tudunk lépni, és azon tagállamok, amelyek nem tették tisztában az irányelvet, azok ellen szankciókkal kell fellépni. Köszönjük szépen, most Ernest Urtaszun következik. Tisztelt eh, képviselők, eh, tisztelt eh, tanács és bizottság, nagyon nagy problémánk van. Több milliárd eurót használnak a bűnözők pénzmosáson keresztül. És a Danske Bank, a Deutsche Bank és mások is nagyon hosszú már a listája azoknak a botrányoknak, amelyek kipattantak és mindenféle problémára fény derült, tehát a bankokban nem küzdöttek megfelelően a pénzmosással szemben a felügyelet, vagy az ellenőrzések nem voltak megfelelőek, az országok nem működtek együtt egymással. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. Sokkal bátrabban kell alkalmazni ezeket a jogszabályokat. A negyedik irányelvvel ellentétben nagyon bátornak kell lennünk a parlament egy állásfoglalást fog elfogadni, és a harmadik országokkal kapcsolatban lesz majd egy szürke lista, amelyet még össze kell állítani. De hogyha ezeket az irányelveket nem alkalmazza valaki megfelelően, akkor el kell indítani ellenük az eljárást. És ezzel kapcsolatban már több állásfoglalást is elfogadtunk. És ahogy már több alkalommal kértük ezt önöktől, egy valódi európai hatóságot kellene létrehozni eh, ezzel a témával kapcsolatban, és itt eh, ezt prioritásként kellene kezelni. Köszönöm. Kiitos, edustaja Ortason, Ja seuraava puhuja on edustaja Erve Juvin. Eh, teillä on minuutti. Madame la Présidente. Köszönjük, Juvin következik egy percben. Köszönöm. A vállalkozások csak nem naponta találkoznak olyan ellenőrzésekkel, amelyek túlzottak, és elég nehéz az álszentség vágyát lemosni magunkról. A pénzmosás elleni küzdelem valójában a pénz szabad mozgását akadályozza meg. A bankok a valódi cinkosai ennek a tömeges pénzmosásnak. A trösztök és konzorciumok elrejtik a pénzek valódi tulajdonosait. És ez a valódi pénzmosás. És nehéz letagadni az alapítványok és a, nem kormányzati szervezetek szerepét is, amelyek igen gyakran érintettek adóelkerülésben, és korrupciós tevékenységeket finanszíroznak, és pénzmosást hajtanak végre. És ezen kívül arra kell kérnünk a bizottságot, hogy értékelje a saját fellépését, a pénzmosás ellen intézkedések valódi eredményét, és vessen véget annak az álszentségnek, ami odáig vezet, hogy igazi adóparadicsomok vannak még az Unióban is. Kétos. Köszönöm. A következő hozzászóló Kolakosics úr egy percben. Postovani, korrupcia... Kollégák, a korrupció és a pénzmosás két egymással szorosan összekapcsolódó jelenség. Ma a legnagyobb korrupció és pénzmosás nem nem ott érzékelhető, a gondolják, nem empészésből adódik, hanem Horvátországban legalizálható a korrupció egy új jogszabály révén. Tudni, van egy jogszabálytervezet az előzetes ö, számlarendezés témájában, amely 10 milliárd eurós tételt mozgathat meg. A bíróságok kellene, hogy fellépjenek ez ellen, meg de ö, vállalatok kerültek így ö, ismeretlen kezekbe, ezen jogi csűréscsavarás révén harmadik országokbeli alapok bekapcsolásával. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja varapuhemies Otmar Karasille. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen elnök asszony, biztos asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! A vita, és különösen a hozzászólások jól mutatják, határ, párthatáron átnyúló módon, párt szintől függetlenül, hogy mennyire fontos, hogy felemeljük a hangunkat a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása ellen, és az állampolgárok is ezt követelik. Miért van erre szükség? Azért, mert még ma is évente 110 milliárd euró fekete pénzt mosnak tisztára az EU-ban. Még mindig tíz nagy, a legnagyobb európai bankok továbbra is részesei és érintettek hatalmas pénzmosás botrányokban. Még mindig világos ellenmondás van a kötelezettségek között, melyekben megállapodtunk, illetve a végrehajtás között, amely a terepen folyik, vagy nem folyik még mindig hiányzik az ellenőrzés, hiányoznak a szankciók, hiányoz, hiányzik a, a személyzeti forrás a felügyelet végrehajtására, a banki felügyelet nem bír elég jogszabály háttérrel, még mindig nem került végrehajtásra a negyedik ö, irányelv sem, holott már az ötödik kéne 2020-ig végrehajtani, és még mindig az a helyzet, hogy ez a hiá, ezek a hiányok, illetve a mozaikszerű végrehajtás hatalmas kapukat tár a pénzmosás előtt, amely gyengíti a belső piacot, a banki uniót, a közös szabályrendszerünket, és megakadályozza a felügyelet működését. Hát e, nyilvánvaló, hogy lépnünk kell, az irányelvből kötelező rendeletet alakítsunk, hogy Európát megerősítsük, ellenőrzés és szankciójoga is legyen az intézménynek, és a végrehajtás is kötelező legyen, és hogy együttműködjünk, ahelyett, hogy egymás ellen működnénk, csak akkor leszünk hitelesek, hogyha rendbe tesszük ezt a dolgot. Ez egy vérzősebb, meg kell gyógyítanunk, kötelezettséget kell vállalnunk erre ezen módszerekkel. Kiitos, edustaja Karas. Ja. Köszönöm szépen, Karasz úr. Most pedig Nina Gill következik. Sok botrányról hallottunk az elmúlt években, sokszor milliókról, milliárdokról van szó, ennyi eurót mostak tisztára. Az embereknek elege van ebből, elege van abból, hogy mindig, az, mindig neki kell a terheget viselni, amikor gazdasági válság van, Elegük van abból, hogy a, bűnösök, a, bűn, bűnözőknek, illetve a társadalom krémjének lehetősége van arra, hogy kibújjon minden kérdésen. Nem sokára, egy 200, nem, nem régiben hallottunk egy észt-dán esetről, a banki vezetőket több országban is kereste a rendőrség, de csak idén derült ki az, hogy talán esetleg az európai jogszabályokat nem tartották tisztában, ez is komoly. A bizottság vizsgálja ezt, elkezdte vizsgálni ezt a kérdést. Komolyan gondoljuk ezt? Nem, vághatjuk, nem várhatjuk meg a következő botrány kialakulását. Túl sok joghézag van az európai jogszabályokban, és a bűnözők és azok, akik szeretnék megkerülni a szabályokat, kihasználják ezeket. Hogyha mi nem lépünk fel ez ellen, a pénzmosás ellen, akkor ki fogja ezt megtenni? Nagyon fontos, hogy megegyezünk, nagyon fontos, hogy a létező eszközénket felhasználjuk, és nagyon fontos az, hogy jogszabályokat egyformán alkalmazzuk az összes tagállamban. Gyors kérdés a biztosnak még. Nagyon sok offshore cég van, akiket adóparadicsomban hegyeztek be. Hogy folyik ezekkel szemben a nyomozás? Köszönjük szépen. A következő felszólaló Hook úr másfél percet kap. 16 év után jöttem vissza a parlamentbe, és büntető jogi szakértő vagyok, és azt láttam, hogy a pénzáramlás olyan, mint a, a véráramlás a testben. A pénzt lehet ember csempészetből szerezni, és fegyverkereskedelemre is lehet ezt fordítani, amelynek eredményeképp emberek halnak meg. És a pénzt el lehet olyan dolgokra is költeni, amelyek vonzóak, és ezek ösztönzik a bűncselekményeket. 100 millió font pénzmosással érintett évente. Ez dühítő és elfogadhatatlan. Egyes tagállamok még mindig nem ültették át ezeket a jogszabályokat. És az Európai Unión túlmutató intézkedésekre van szükség, ugyanis a pénzmosás Afrikában, Amerikában és Ázsiában is megtörténhet, ezért egy keretre van szükség, hogy ezt a pénzt követni tudjuk. Meg kell változtatnunk azt a kultúrát, ahol egyes ügyészségek vagy rendőrségek azt gondolják, hogy a pénzmosás egy másodrendű bűncselekmény, és egyáltalán nem fontos. Az én hazám sokkal inkább ki van téve ennek. Azt remélem, hogy az új bizottság ki fog állni ezzel a probléma ellen. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Mikulas Peksalle. Teillä on. Mikulas Peksa képviselő a következő hozzászóló. Csehül fogok beszélni. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársa! A pénzmosás megakadályozása, megelőzése kulcsfontosságú elem a szervezett bűnözés elleni harcban, és fontos az állampolgárok számára is az átláthatóság. Az ötödik irányelv igen jó, ám a probléma az, hogy nagyon sok tagállamban még a negyedik irányelvet sem hajtották végre, vagy ültették át. Hogyan lehet akkor itt tovább lépni? A, az állampolgárok hisznek az Európai Bizottságban, és gondolják, azt hiszik, hogy, vagy van hisznek, hogy majd a jogot érvényesíti. Fontos, hogy ne veszítsék el ezt a hitüket, és helyén való az is, hogy a vállalati tulajdon eh, regisztert felállítjuk, ám eh, digitális módon kell megszervezni mindezt. Csehországban megállapítható, hogy hogy a trust esetében is szükség van az átláthatóságra. Nálunk működik egy a trust levő vagyont tartalmazó regiszter, amelyet az állampolgárok, újságírók, NGO-k is vizsgálhatnak, átláthatnak. Kítos, Köszönöm, Pexa úr. Most pedig a következő hozzászóló Radev úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Kollégák, ezzel az állásfoglalással arra kérjük a tagállamokat, hogy a pénzmosás elleni jogszabályokat ténylegesen ültessék át a gyakorlatba. Én most a negyedik és ötödik pénzmosás elleni irányelvre gondolok. Jó okunk van arra, hogy bíráljuk ezt a folyamatot, ugyanis számos tagállam még nem ültette át a negyedik irányelv rendelkezését sem, és néhány hónap múlva már az ötödikkel is el kellene készülniük. Nagyon fontos szem előtt tartani azt, hogy a terrorizmus finanszírozás visszaszorítása az Európai Unióban történő támadásokat is megfékezi. A jelenlegi uniós szabályozási keretek a pénzmosás elleni küzdelemre messze nem tekinthetők tökéletesnek, és éppen ezért rendkívül fontos, hogy egy átfogó európai megközelítést hozzunk létre, és hogy a lehető leghatékonyabbá tegyük a pénzmosás elleni fellépésünket. Az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy megbirkozzon a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával hatékonynak és önállónak kell lennünk, főleg amikor a fekete listára való felvételről van szó. Köszönöm, Radev úr. Most Nils Flugsang képviselőt illeti a szó. Thank you. Köszönöm, köszönöm szépen. A 2007-től 15 terjedő időszakban a, egy Dán bank, a Danzig Bank működtetett egy fiókot Észtországban, amely pénzmosási központként működött, 200 milliárd euró is megfordulhatott itt. Az észt hatóságok többször figyelmeztették a dán hatóságokat, ám azok nem tettek semmit. Ahogy elmondtuk, áprilisban aztán az Európai Bank hatóság írt egy olyan jelentés, miszerint Európai, Európai Uniós jogszabály nem sérült, a Dán hatóságok nem követtek el hibát. Hát ez az történet is mutatja, hogy valami alapvetően rossz ebben a rendszerben. A fő gond, a fő probléma az lehet, hogy a nemzeti hatóságok, amelyeket vizsgál a, a bank, az Európai Bankhatóság, abban a, ők maguk döntik el, hogy elfogadják-e vagy sem a jelentést, amit róluk íródott. Nyilvánvaló összeférhetetlenségről van szó, valamit tenni kell. Remélem, az Európai Bizottság fellép majd. Kérdezem, mit terveznek tenni annak érdekében, hogy az Európai Bankügynökség irányítását megváltoztassák. Köszönöm szépen, Vogelszang úr. Kovarik kolléga következik másfél perc. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos az, hogy egyértelmű, hogy a pénzmosás elleni harc nagyon fontos szakpolitikai kihívás, a tagállami végrehajtás fragmentált, illetve ez vonatkozik a felügyeleti gyakorlatra is, és ez sajnos súlyosbítja a problémákat. Meg kell találni a kiutat. Nagyon fontos, hogy az EU-s jogszabályokat jobban végre lehessen hajtatni. Az ötödik pénzmosás elleni irányelv, illetve különböző pótintézkedéseket éppen ezért hoztak létre. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok összefogjanak. A kritikus kérdéseket, a hibákat egyedül kell megoldani. Például a rossz információ csere gondot jelent, egyrészt felügyeleti szinten is, másrészt pedig a pénzügyi intézmények szintjén is. Nagyon fontos az információ megosztása. Az új technológiákat is föl lehet használni erre. Ez is javíthatná a különböző adatbankok összekapcsolódását, jobban hozzá lehetne jutni ezekhez az adatokhoz, és a határon túli együttműködés is javulna. Újabb kihívások alakulnak ki, a kriptofiókok használata, és azt gondolom, hogy erre is oda kell figyelni a jogszabályok kialakításakor. Az idő nagyon fontos, tehát minél hamarabb föl kell lépni, és jó lenne, hogyha az illegális pénzek áramlását meg tudnánk állítani. Köszönöm szépen, Koverik kolléga. Következő hozzászólunk, Romana Tomt asszony. Köszönöm szépen. Hatékony jogszabályokra van szükség, de ezek sem segítenek, hogyha, mindig, hogyha vannak olyan emberek, akik ennek ellenére is megszegik a jogszabályokat. Az embereknek van elég pénze, ahhoz, hogy megfizessék az ügyvédeket, akik olyan tanácsokkal látják el őket, hogy hogyan lehet megkerülni a jogszabályokat, sőt, még a bíróságokat is tudják befolyásolni. Még a PANA szakbizottságban is beszéltünk erről a botrányos esetről, egy milliárd eurót mostak tisztára, a, ennek egy részét lehet, hogy terrorizmus, terrorizmusból, egy része lehet, hogy terrorizmus származó pénz volt, de mégsem történt semmi. De aztán Ljubljana fölpolgármesterével kapcsolatban is voltak bizonyos kérdések, a pénzmosáson átesett összegek Máltára, Máltán kötöttek ki, vagy illegális vállalatoknál. Vannak szabályaink, van a jogalapunk, de egy jó rendszerre lenne szükség, és jó emberekre, akik megfelelő bűncselekményeket kinyomoznak, és aztán eljárnak a bűnözőkkel szemben. Mit tehet ilyenkor az Európai Unió, kérdezem a bizottságtól? Nagyon fontos, hogy mi fel tudjunk lépni ott, ahol a, a tagállami hatóságok nem tudnak. Köszönöm szépen, Tomsz kollégos. Köszönöm szépen. Most jön a spontán felszólalók sora. Két hozzászóló jelentkezett, mind a kettőt elfogadjuk. Elsőként López Aguilar úr, a Libeszek Bizottság elnöke. Köszönöm. A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem nagyon fontos Európának, nem csak gazdasági szempontból. Éppen ezért egy büntetőjogi eszközre van szükség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás ellen. És a polgárjogi szakbizottság, amelyben én is benne vagyok, nagyon egyértelműen kimondta, hogy itt van az ötödik irányelv, ezzel javítani kell az átláthatóságot, az információcserét, a pénzügyi hírszerző egységek közötti kommunikációt. És egyes harmadik országokban is jobban be kell vonódni, illetve az olyan szolgáltatásokat is vizsgálni szükséges, amely a korrupcióra ad lehetőséget. A megfelelő végrehajtás szintén nagyon fontos, és ezért azt kérjük a bizottságtól, és ez a lényeg ennek az egész vitának, hogy vizsgálja meg alaposan ezt a területet, és követelje meg, hogy a tagállamok a határidőn belül átültessék, és indítson eljárást azok el, akik ezt nem teszik meg. Köszönöm szépen López Aguilar szavait. Most pedig Marek Velka úr kapja meg a szót. various money laundering több pénzmosási botrány voltunk, voltunk tanulni a Danska Bank, a Deutsche Bank, az ING, a Pilatus, nagy bankok megrázták Európát, és mutatták, mennyire gyenge az Európai Együttműködési pénzmosási harcban. Hagy emlékeztessem önöket és magunkat arra, hogy még az amerikai hatóságokat is ö, ö, meg kellett hívni, hogy a saját gyengeségünket orvosoljuk. A következő fő problémákat látom. A nemzeti pénzügyi hírszerző szervek nem cserélnek információt egymás között. A kellő mértékben a tagállamok nem hagyják végre a szükséges jogszabályokat, és alássák a megfelelő együttműködést, miközben nagyon sok bank nem tartja be az EU szabályokat. A probléma súlyos, többen elmondták, az Európol szerint az EU GDP-nek 1%-át gyanúsítják pénzügyi, gyanús pénzügyi műveletekkel. A koordinát fellépés hiánya mélyíti a már így is szétaprozódott tőkepiaci integrációt, amelyet szeretnénk integrálni, de még nehezebb így. A labda a tanács oldalán pattog, bármilyen új jogszabályjavaslat értelmetlen, ha a tagállamok nem hajlandóak végrehajtani ezeket. Kiitos edustaja Belka. Ja nyt sitten annan puheenvuoron. Köszönjük. Köszönöm szépen, Belka úr. Most zárásképpen a biztos asszonyt illeti a szó. Uh, Egyértelműen látható, hogy ez a következő ciklusnak is uh, prioritása lesz. És uh, önök közül azok, akik keresztül mentek az elmúlt öt év egész hőstörténetén, azok tudják, hogy hasznos lépéseket tettünk jogalkotásban, de a felügyeletben és a végrehajtásban is. De azt véletlenül sem mondanám, hogy ideális lenne a helyzet, vagy hogy semmi ne lehetne már javítani. De a következő bizottság számára is prioritás lesz az, hogy további lépéseket tegyen. Egyetértek önökkel abban, hogy olyan szabályozásra lenne szükség, amely nem engedi meg a tagállamoknak, hogy eltérjenek az eredeti célkitűzéstől, ami ezt az egész jogszabályt generálta. Itt nem csak pénzről beszélünk, hanem szervezett bűnözésről és olyan pénzösszegekről, amelyek ezt finanszírozzák, de az emberek bizalmáról is szó van itt. Közösen tennünk kell valamit, ami megfordítja ezt a helyzetet, és ami végre majd hatékony lesz egészséges pénzügyi rendszert szeretnénk Európában létrehozni, ami egy fontos eleme az európai jólétnek. Ezért ki kell szűrnünk a kockázatokat, és jó működő szabályokkal kell ezek ellen fellépni. És azok, akik azt mondták, hogy a rendszerünk annyira erős vagy gyenge, mint a leggyengébb láncszeme, de ez pontosan így van, ezért kell ezt a rendszert komolyan venni, az összes tagállamban. Azt hallottam, hogy a tagállamokat jobban felelősségre kellene vonni. A motivációnak mindenhol ugyanannak kellene lennie, de a tagállamoknak a feladata elsősorban az, hogy alkalmazzák azt a rendszert. De van motivációnk, az a kötelezettségszegési eljárások, már el is kezdtük ezeket megindítani. A negyedik eh, pénzmosás elleni irányelv esetében már elkezdtük ezt. Az összes tagállam ellen megindult az eljárás eh, ennek keretében, és eh, öt tagállam esetében zárult már le az eljárás, az összes többi, többi tagállam esetében a bizottság kibocsátott indoklással látott leveleket, és itt zajlik az eljárás. Az átültetés jövő januárban lesz esedékes, és utána fogjuk ezután kell majd értesíteni a tagállamot. Hárman értesítettek minket arról, hogy már teljes mértékben átültették az irányelvet, öt pedig arról, hogy részlegesen. A többiek esetében természetesen nyomon követjük a helyzetet, és a végrehajtás határideje után nagyon hamar lépni fogunk. megosztottam önökkel azt a nézetemet, hogy rendeletre szükség lesz, ez lesz a helyes következő lépés. A személyes véleményem, miután dolgoztam ezen a területen, a negyedik és ötödik irányelvet elfogadtuk, az ötödiket az én mandátumom alatt, és a Panama Papers botrány, illetve a terrortámadások is ekkor történtek, és ezeket könnyű előrejelezni, mert voltak névtelen tranzakciók. És egy nagyon egyértelmű igényt hallottunk ezek után, hogy teljesen átláthatóak legyenek a tulajdonási struktúrák. És eh, ahogy Pexa úr is eh, mondta, én személyesen nagyon eh, szerettem volna azt, hogyha teljesen nyitottá vált volna a tulajdoni struktúráról szóló nyilvántartás. Tehát itt látszana az, hogy kinek van jogilag alátámasztott érdeke, és kinek nincs. De ez meg fog valósulni. A trösztök esetében is meg fog ez valósulni, de ott, mivel magánalapítványokról van szó, ott ez nehézségekbe ütközött. De más esetekben is most már információt lehet szerezni a tulajdonosokról. A következő lépések lehetnének a következők a pénzügyi hírszerzési egységek közötti együttműködésről szóló rendelet. És így most szeretnék köszönetet mondani ennek a jogszabálynak az előadójának, és ő is megerősítheti, hogy nem volt egyszerű meggyőzni a tagállamokat arról, hogy hozzák meg azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az egységek kommunikáljanak egymással, és megosszák egymással az információt. És még nehezebb volt meggyőzni a tagállamokat arról, hogy az információcserét határon átnyúló módon kell megtenni. Tehát az EU a határokon átnyúló tranzakciókban nagyon gyengén működik, ez igaz, és ezért próbáltuk ezt javítani. De a következő ciklus alatt azt várjuk, hogy ez is javuljon. A jobb felügyeletet is fontosnak tartjuk megtettük az első lépést, az Európai Bankhatóságnak nagyobb kompetenciákat adtunk, az adatgyűjtésnek is jobbnak kellene lennie, és lehetőséget kellene adni arra, hogy ebben is előrelépés történjen, de a tagállamok ezt eddig nem tették meg. Észtország például tipikus példája ennek. 200 milliárd euró értékű pénzmosás történt itt, és még mindig zajlik az ezzel kapcsolatos vizsgálat, és nem tudjuk, hogy itt kikövetett mulasztást, és hogy hol volt itt a rendszerben a hiba. Dánia közben megváltoztatta a jogszabályait, de egyetértek, hogy szükség lenne egy erős uniós testületre, amely ezzel foglalkozik. És Tomsz asszony feltett egy kérdést hogy ki fog cselekedni akkor, amikor a tagállamok a büntetők tekintetében követnek el mulasztásokat. Jövő novemberben fel fog állni az a testület, amely olyan ügyészekkel dolgozik majd, akik szakértői a pénzügyi bűncselekményeknek és ők fogják átvenni az irányítást, hogyha a tagállamok nem tudják ezeket a bűncselekményeket felgöngyölíteni. Nagyon sok kérdés érkezett, lezárásként ezért elmondanám, hogy ahogy említettem, az új irányelv változást hozhat. Tehát köszönöm szépen mindenkinek a türelmet. Éreztem azt, hogy reagálnom kell mindenkinek a kérdéseire és megjegyzéseire, mert ez egy olyan prioritást élvező téma, amelyet megfelelően meg kell vitatni politikai szinten Európában. Köszönöm szépen. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos asszony. Szerintem az nagyon jó, hogy ön válaszol mindig a kérdésekre. Nem minden biztos ilyen alapos a kérdésekről a válaszokban. Köszönjük, hogy fontos témát így kibontotta. Most pedig Tupurainen asszonyt, a miniszterasszonyt, a tanács nevében kérem. Tudom, miniszterasszony, nagyon hosszú napán ön mögött. Köszönöm, hogy végülte a hosszú ülésszakot. Köszönöm, hölgyeim és uraim, köszönöm a vitát. Nagy érdeklődéssel figyeltem a hozzászólásokat és az Európai Bizottság inputját is nagyra értékelem. Remélem, hogy az Európai Bizottság valóban magasra emeli majd a mércét. Kérdezte konkrétan, hogy milyen cselekvéseket tesz, mit lép a tanács a pénzmossáni harcban, tekintettel a mostani magbotrányokra. Egyetértek, hogy ez egy valóban súlyos probléma. Mélyére kell ásnunk a problémának, és az intézkedések, amelyek eddig történtek, nem elégségesek, ezt látni kell. Elkezdtük az Európai Bizottság postmortem vizsgálatát, az EU bankokat érintő pénzmosási botrányokat feltárva, és a tanács jövő hónapban, októberben tárgyalja ezt, és decemberre tervezünk, ezért decemberére konklúziókat levonni ebből, ezt pedig cselekvések követik majd. Megadom az alkalmat arra is, hogy ismét megerősítsem azt, hogy az elnökség mekkora fontosak a tulajdonít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni harcnak. Várjuk az ügyműködést ezekben az ügyekben. Az üzenet a mai vitából nagyon világosan kivehető. Többet kell tenni a pénzmosás ellen, és a témát és ezt a témát ebben a témában egyetértettek a politikai frakciók. Én személyesen megígérem önöknek, hogy átadom az üzenetet kollégámnak, a pénzügyminiszternek, mert nagyon fontos, hogy meghallgattassék mindezt.